önök részére. A múlt héten Törökországban újra földrengés volt. Halálos áldozata is voltak újra ennek. Több száz ember hajléktalanná vált, és jelentős anyagi kár is keletkezett. Ugyanazon a területen, ahol már három héttel ezelőtt is földrengés volt. A múlt héten Olaszországban és Dél-Franciaországban árvízek pusztítottak emberéleteket is követelve, illetve jelentős anyagi kárt okozva. Fejet hajtunk a mentőszolgálatok munkája előtt, illetve a civil segítség előtt. és együtt érzünk az áldozatok családtagjaival, illetve gondolunk azokra, akik hajléktalan váltak a természeti csapások miatt. Społeczeństwa obywatelskiego mówiliśmy o budowie demokracji i Líbiában és Tunéziában tett látogatást. Tettem látogatást a demokráciáról és a piacgazdaságról folytattunk eszmecserét az emberek nagyon nagy érdeklődéssel hallgatták a demokratikus intézményrendszer felépítésének tapasztalatait, illetve hogy hogyan épülnek ki ezek az intézmények. Senkire nem kényszeríthetjük rá elképzeléseinket, de a líbiaiak nagyon nagy érdeklődéssel hallgattak. Tunéziában találkoztam a miniszterelnökkel, a központi bank vezetőjével és a négy fő politikai párt vezetőjével. Tunézia nagyon nyitott az Európai Unió iránt. A tárgyaló partnereim azt mondták, hogy nincs más választásuk, az Európai Uniót példának tekintik. A jogállamiság fontosságáról beszéltünk. illetve arról az elképzelésről, hogy egy befogadó, mindenki előtt nyitott társadalmat építsenek, ami lehetővé teszi mindenki számára a részvételt a közéletben, így a nők számára is. Az esélyegyenlőség a nyitott társadalomban kell, hogy megvalósuljon mind a négy politikai párt a választások után eh, demokratikus Tunéziát akar és együtt akar működni az európaiakkal. Majdnem egy hetet töltöttem a Nyugat-Balkánon is, Horvátországban jártam, Horvátország csatlakozni fog az Európai Unióhoz, Szerbiában is, ott nagy kihívás a Koszovóhoz fűződő kapcsolatok normalizálása, reform folyamat zajlik Szerbiában. Jártam Bosznia-Hercegovinában is, megpróbál Bosznia-Hercegovina véget vetni a politikai megtorpanásnak. Srebrenicában is jártam, ahol az Európai Parlament nevében koszorút helyeztem el. És együttérzésünket fejeztem ki, a ház képviselőinek együttérzését az áldozatok családtagjai előtt. Srebrenica jelentős zarándokhely lett, nagyon fontos, hogy elmenjünk oda, nagyon fontos, hogy saját szemünkkel lássuk, micsoda borzalmak történhetnek a világban. Szerdán kulcsfontosságú vita kerül megrendezésre. Van Rompuy úr, az Európai Tanács elnöke lesz itt, illetve Barozó úr, a bizottság elnöke, illetve az Eurócsoport vezetője, Jean-Claude Juncker, luxemburgi miniszterelnök is eljön. Nagyon fontos vita lesz, és minden képviselőt arra biztatok, hogy jöjjön el és vegyen részt. Ma délután három órakor az Európai Ifjúsági Parlament, a Földközi Tengeri Térség Ifjúsági Parlamentje befejezte munkáját. Az Európai Parlament látta vendégül 14 ország ifjúságát. Öt munkacsoportban dolgoztak, szociális párbeszédről, migrációról, integrációról, esélyegyenlőségről, környezetvédelemről, közlekedésről, megújuló energiákról, illetve munkahelyteremtésről, foglalkoztatásról volt szó. Egy csomó olyan témáról folytattak eszmecserét, amivel mi is foglalkozunk itt az Európai Parlamentben. a polgári társadalom, a szociális párbeszéd, a valós esélyegyelőség, a munka vállalás, párbeszéd, környezetvédelem, stb. fokozatos kialakítása egy prosperáló társadalomnak. Büszkék lehetünk a fiatalokra, akik itt voltak, 250-en jöttek el a földközi tengeri térségből, illetve sokan követték az eseményeket a karzatról. Akik most itt vannak, tapsoljuk meg őket. Szeretném felkérni a kollégákat, hogy vegyenek részt egy konferenciában, amit november 23-án lát vendégül az Európai Parlament egy magas szintű emberi jogi konferencia lesz ez. Szaharov díjasok is jönnek, 12-en el tudnak jönni, különböző okoknál fogva nem biztos, hogy mindjárt sikerül majd, de akik jelezték, el szeretnének jönni. Széleskörű vitát folytatunk, tehát 23-án emberi jogi aktivistákkal, november 23-án. A nap végén nyitott ülést tartunk a Szépművészeti Palotában, a brüsszeli polgárok részvételével. Végül egy nagyon szomorú hír, Willy de Klerk elhúnyt, nagyon fontos európai és belga államférfit vesztettünk el, aki több mint 25 évig volt az Európai Parlament képviselője, a liberális frakció vezetője, és az egyik állandó bizottság elnöke. Európai biztos is volt, illetve belga miniszterelnök helyettes. Szeretném megkérni a képviselőtársakat, hogy egy perc néma felállással emlékezzünk meg a kollégánkról.